Megadom a szót először Malmström biztos asszonynak. Biztos asszony? Thank you very much, President. Good evening, ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Mindössze három hét, és kezdődik a Nairobi-ban a tizedik WTO miniszteri konferenciája. Ez a WTO 20. évfordulója, az első afrikai első afrikai ülés. Ráadásul a WTO számára nagyon fontos időszakban kerül megrendezésre. Maybe I should wait a few minutes. No? Várjuk egy picit. Following the success of the last uh, such conference. A Bali konferencia sikerét követően, amikor is egy kereskedelem elősegítő megállapodás született, most a Dohai Fejlesztési Agenda iránt nagyon komoly remények vannak. Az EU nagyon keményen dolgozott ezen. Sajnos egy sor más ország nem volt hajlandó erre jobban odafigyelni, és nem volt hajlandó a kereskedelem torzító kereskedelmi kedvezményeket átgondolni megpróbáltuk leépíteni a problémákat, nekünk most előre kell lépnünk, és oda kell figyelni arra, hogy miről szól a dohai forduló, és meg kell beszélnünk, hogy mit teszünk legközelebb. Megpróbálunk kialakítani konvergenciát három szerintünk elérhető lehetőség mentén. Az első, az megpróbálunk egy olyan megállapodást elérni, amely az összes agrár export támogatás problémáját megoldja, mert erre egy kiegyensúlyozott többoldalú megállapodásra van szükség. Ez egy régi probléma. Brazília kormányával és egy sor másik országgal az EU egy formális javaslatot tett le egy átfogó megoldásra az exporthitelek, exporttámogatások és az ezekkel egyenértékű problémák kezelésére. Reméljük, hogy kompromisszumképes képes ez a javaslat, és a nagy agrárreformok eredményét sikerül megfelelően reklámoznunk egy közös agrár javaslat megfogalmazására Brazíliával csak a saját sikereink miatt volt lehetőség. A második dolog az, hogy megpróbálunk a legszegényebb VTO országok javára tenni. Itt a legkevésbé fejlett országokról van szó, eh, amelyek eh, vámmentes eh, kivitelre lennének jogosultak, illetve egy notifikációs és átláthatósági követelményeket is megállapítanánk. Ez egyben kikövezné a WTO további útját is a miniszteri konferencia után. A mi érdekeink elég egyértelműek. A WTO-nak folytatnia kell a munkát a megoldatlan kérdések kapcsán. Olyan dolgokkal kell foglalkozni, amelyek többoldalú, megoldatlan kérdések, kereskedelm támogatások, szabályok és hasonló intézkedések. Megpróbáltuk ezt megtenni, egyelőre nincsen eredmény. A nagy felemelkedő gazdaságok szintén nagyobb felelősséget kell, hogy mutassanak. Emellett azt is el kell érnünk, hogy a miniszteri konferencián az új kérdésekkel is elkezdünk foglalkozni, és megfontoljuk azt, hogy kisebb csoportokban is zajlanak, tábor, zajoljanak tárgyalások. Ez azért fontos, mert így maradhat releváns a WTO, és így maradhat a globális szabályalkotás központi szereplője. Tehát, elnök úr, a, a miniszteri konferencia rendkívül fontos, és nagyon nagy hatással lehet a többoldalú kereskedelmi rendszerre. Én méltányolom az Európai Parlament érdeklődését és figyelmét, és az önök delegációját is örömmel fogjuk ott látni, és együttműködni vele. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a politikai pártoknak, a frakcióknak adom meg a szót. Az Európai Néppárt nevében eh, Zába Bidegál két percre kap. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretnék gratulálni Lange társjelentéstevőnek. jelentéstevőnek nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés, de gratulálok a biztos asszonynak és a csapatának is. Óriási munkát végeztek, és ennek eredménye maga a jelentés. A néppártban mindig is határozottan támogattuk a több oldalúságot, a multilateralizmust, és természetesen úgy gondoljuk, hogy a VTO keresztül kell tovább lépni ami, a, ahogy a megállapodások is mutatják, mint a kereskedelmi megállapodások, szeretnénk javítani a tagállamok pénzügyi helyzetét. Kétségtelen, hogy a nagyobb kereskedelmi volumen, illetve nyitottság gazdasági növekedést hoz, és ezt jó pár példa alátámasztja. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Nairobi miniszteri konferencia, ahogyan a biztos asszony is elmondta, egy fordulópontot jelent majd, és nagyon reméljük, hogy minden a megfelelő irányba halad. Szükségünk van gazdasági növekedésre, munkahelyeket kell teremtenünk, és ez fontosabb, mint eddig valaha. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a multilateralizmus nem csak, hogy egy olyan dolog, amelyet fönn kell tartani, hanem ö, regionális és más többoldalú megállapodásokkal ezt támogatni kell. Liberalizálódik a kereskedelem, a sorolhatnám a példákat, a Mercosur, a TTIP és így tovább. Ezek létfontosságúak. Nagyon fontos a közösségi kereskedelmi napirend szempontjából. Ezek kiegészítik és bátorítják, föllendítik a VTO munkáját ezeken a területeken. A multilateralizmus nem mindenütt tart lépést. Köszönöm. Köszönöm. A szocialisták és demokraták nevében Lange úr másfél percben. Először is köszönöm szépen a társelőadónak, Zelben kollégának azt kérdezem, hogy Nairobiban vajon jót teszünk, tesz-e a WTO? Vannak olyanok, akik azt akarják, hogy Nairobi egyáltalán ne folytassa a dohai fejlesztési köröket. Nem látom be kollégáink azt, hogy a dohai fejlesztési kör és a WTO tovább fejleszt, fejlődhet, és egy olyan munkaprogramot dolgozhatnak ki, amely Nairobin túlmutat, ahogy a biztos asszony is említette. Ehhez mindenképpen pozitívan kell a Dohai fejlesztési körhöz hozzáállnunk, és a tárgyalásokban is pozitívnak kell lenni. Vannak, akik azt mondják, hogy Doha meghalt, új elemeket kell megnézzünk. A a valuta spekulációk és minden egyéb kérdés. Nos, ha ezt tesszük, akkor nem fogunk tudni tovább lépni, hanem csak a megosztás felé haladunk haladjunk tovább multilaterális formában, és a 2008-as csomag értelmében pozitívan értékeljük a dohai csomagot. Természetesen különböző különbség van rugalmasságra, megszorításokra, arra is, hogy a lehetőségeket felmérjük kétoldalú és több oldalú formában. De az, hogy a fejlődésnek kell az előtérben állnia, nos, egyértelmű a migrációs kihívás miatt is. Az is világos, hogy a fejlődő országok nem fejlődő országok. Meg kell végre mondjuk, hogy a fejlődő országoknak más kötelessége van, de mindenkinek van kötelessége. Köszönöm szépen. Az európai konzervatók és reformerek nevében McLaren kollégának adom meg a szót. Tisztelt kollégák, a kereskedelem a szegénységet csökkenti, a nők e- erejét erősíti és lehetőséget biztosít a fiataloknak. Globális világban élünk, ahol az állampolgárok a kereskedelmi akadályokat el akarják hárítani. Ezért csalódott vagyok, a, amiatt, hogy nem megfelelő szintű az előrelépés a WTO szintjén a következő hónapi ülést megelőzően. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg kiüresedik ez az ülés, és nem sikerül majd egy közös nyilatkozatot tenni a Nairobi tárgyalási kör után. Egyértelmű, hogy kudarcot vallott Doha, Azonban mégis a multilaterális napirend szempontjából tovább kell lépnünk, és ehhez kapcsolódnak nagyon fontos kérdések, kulturális kérdések, ahogyan a bizottság is említette. Ezt elég nehéz lesz megoldani, például nehéz lesz a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokra is választ találni. Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a fejlődő országok könnyebben hozzájuthassanak a kereskedelmi piacokhoz, valós lehetőséget kell biztosítani a gazdaságokhoz gazdasági fejlődés számára. Olyan területeken kell előrelépni, ahol meg tudunk állapodni, de úgy tűnik, hogy ez egy más megállapodás égisze alatt történik majd. Ez azt jelenti, hogy föl kell lendíteni a napirendet VTO szintjen, egy olyat kell létrehozni, amely nem kapcsolódik a múltbeli kudarcokhoz, és nulláról indul, azért, hogy úgy tekinthessünk a VTO-ra, amely valóban a tag, tagállamok érdekeit tartja szem előtt. Ez azt jelenti, hogy multilaterális és plurilaterális szinten kell majd együttműködniük az országoknak, és munkahelyet teremtenek ebben a globális világban. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak támaszkodnia kell befolyásoló erejére, és valóban valós sikereket érhetünk így el mindenki számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kék kártyát kapott, elfogadja-e? Káve úrtól elfogadja meg Láken asszony? Köszönöm. Ez a vita nem példája annak, hogy milyen kevés befolyása van az Egyesült Királyságnak a kereskedelmi megállapodásokra, és hogy mennyivel nagyobb befolyása lenne saját sorsára visszalépnénk az Európai Uniótól. Szerintem 30 másodperce van arra, hogy válaszoljon erre az igen eredeti kérdésre. Nos, én azt gondolom, hogy a lakosságnak kell eldöntenie, és el is fogják hamarosan, hogy részei maradjanak-e az Európai Uniónak vagy sem. Amennyiben visszakapják, a, visszakapjuk ezeket a jogköröket, vagy a jogkörök egy részét, akkor valóban több befolyásunk lesz a saját kereskedelmi politikánkra. Köszönöm szépen. A liberális és demokrata frakció nevében Takula úr kérdezben. Köszönöm szépen, biztos úr. Az az igazság, hogy a tizedik miniszteri találkozó, amelyet decemberben szerveznek, nagyon fontos, és meg fogja mutatni, hogy a Doha fejlesztési program, a menetrend hogyan haladhat tovább, hogyan hatályosulhat. Felkészültünk arra, hogy folytassuk a tárgyalásokat a DDA jövőjéről, de abban is biztos vagyok, hogy új alapokra lesz szükség. Nem tudjuk a régit használni, hiszen az sehova nem vezetett, nem hozott eredményt. Dolgozni más alapokon kell. Nem az Európai Unión múlott, hiszen mi aktívan támogattuk a dohai fejlesztést, de a jövőben meg kell próbálni, hogy mások is csatlakozzanak. A nemzetközi kereskedelem szempontjából ez rendkívül jó, hiszen globális szabályokra lenne szükség a kereskedelemben. Az ilyen globális szabályokkal biztonságot kaphatnánk a e területre, hiszen a kétoldalú megállapodások fragmentálják a helyzetet. A DDA megoldása véleményünk szerint nagyon fontos. Nagyon fontos témákról tárgyalunk, még akkor is, hogyha nem jutunk mindig megoldásra, folytatni kell a vitát. Talán kétoldalúan több különböző ponton vagy multilaterális formában. Mindenképpen folytatni kell a lényegről hogy a való tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Solc úr az Egyesült Baloldát nevében másfél perc. Köszönöm szépen. A német államtitkár Machnék többször visszautasította, hogy Afrikába kelljen utaznia a karácsony előtt a konferenciára, olyan, mintha nagyobb bajt okozott volna mindez. A, a brazilok voltak leginkább ennek az oka. Aki elmegy Nairobiba, időt pazarol. 60 millió menekült befolyásolja alapvetően a világot, a vto nak erre választ kell adnia, nem szabad Indiának a szemére hányni azt, hogy a saját lakosságának a táplálását fontosabbnak tartja, mint a, kereskedelm, a világkereskedelmet. Nem. Pascal, amit igenis kötelezni kell a, a vto nak pedig a munkáját végre a kormány, civil társadalmak és a különböző szervezetek munkájához integrálódnia kell. A terroristák egyébként olyan úgy fejlődnek tovább olyan területen, mint ami a szeptember 11-i eseményeket is okozta. Nairobinak kurzusváltásra van szükség. A célt és a mechanizmusokat meg kell változtatni, meg kell tárgyalni a szabályokat. Nem kevesebb és nem több a feladat, hiszen a több oldalú partnerségek jövőjéről van szó a világkereskedelmében. A, igen mondunk a perspektívákra, és igen a Dohára. Köszönöm szépen. Köszönöm. A, a zöldek nevében pedig két és fél percre Buchner úr kap szót. Köszönöm szépen. A tisztességes kereskedelmet támogatja. A a frakcióm a szabadkereskedelemmel szemben úgy gondoljuk, hogy egy olyan világszintű fórumra van szükség, ahol a kereskedelmi partnerek legyenek erősek vagy gyengék, egy asztalnál ülnek, és közösen keresnek és találnak megoldásokat, amely minden kereskedelmi partnernek hasznot hoz. Az Európai Unió egyértelműen keres, erős kereskedelmi partner nagy befolyással. Nem hisszük azt, hogy a világ kereskedelmében vagy az EU-ban az embereknek az lenne a fontos, hogy a gyenge kereskedelmi partnerek számára rá, ezekre ráerőltessük a szabadkereskedelmi előírásainkat. A WTO éppen ezért különleges és differenciált módon kell, hogy bánjon minden fejlődő országgal. Ez egy programpont kell legyen. A piaci hozzáférést jobb körülmények között kell biztosítani a fejlődő országoknak, és a helyi gazdaságot a külföldi importok veszélyeztetése nélkül fel kell tudni építeni. A parlamenti állásfoglalással ezzel szemben azonban azt követelik, hogy bizonyos kategóriákba osszák fel a fejlődő országokat, még azokat az országokat, amelyek ilyen vagy olyan intézkedésekkel gazdaságokat az elmúlt tíz évben javítani tudták, ezeknek nagyobb nyitást tennének lehetővé. Egy ilyen felosztás azonban a legerősebb kereskedelmi partnert szolgálná, ezt mi elutasítjuk. Az állásfoglalás megerősíti azt, hogy a multilaterális kezdeményezéseket kell támogatni a világkereskedelemben, ugyanakkor pedig a plurilaterális megállapodásokat támogatjuk, amelyek a nem kiegészítik a a VTO-t, hanem alássák. Azonos piaci hozzáféréssel azonban mi úgy gondoljuk, hogy a gazdag országok minden ösztönzőt elvesztenének, hogy megkössék a megállapodásokat a fejlődő országokkal. Dohának nem szabad hattyúd alá válnia, a fejlődő országokat a bizottságnak is támogatni kell éppen ezért néhány módosító indítványt nyújtottunk be, annak érdekében, hogy az állásfoglalásunk igazságosabb és objektívebb legyen. Remélem, hogy támogatni fogják kezdeményezéseinket. Köszönöm. Köszönöm szépen Buchner kollégának kék kártyát Eperics úr Eterics úr ö, tartott fel önnek, elfogadja Eterics úr? Megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadja a kék kártyát, és a fejlődő országokról, gyenge kereskedelmi partnerekről beszélt. Elfogadja ugye, hogy a fejlődő országok többek között a vám ellenőrzések és a kereskedelmi blokkok gátolják, az olyanok, mint a, az EU e, tisztességes előnyt kellene biztosítani az EU-nak például akkor, hogyha a kapon keresztül tisztességes kereskedelünk is lenne. Így tudnánk a fejlődő országokkal is tisztességesen kereskedni. Nem gondolja, hogy ez így van? 30 másodpercben válaszolhat Buchner úr. A mezőgazdasági termékeket olyan feltételek mellett kell tudnunk kínálni, nekünk olyan feltételek mellett kell kínálni, amelyek nem adottak a fejlődő országokban. A többoldalú és háromoldalú megállapodások éppen ezért zavarják a helyi gazda- mezőgazdaságokat. Úgyhogy el kell, hogy fogadjam, amit mondott, de ez nem vonatkozik a többi részre, amit elmondtam. Köszönöm. Köszönöm. A függetlenek nevében és a közvetlen demokrácia frakció nevében Köszönöm. Egy dolgot szeretnék itt most aláhúzni. Az Európai Unió protekcionista építményként indult, és az is maradt. Mindig is protekcionista építmény lesz. Doha, Dohával vagy Doha nélkül az Európai Unió egy útakadály, és akadályozza szabad vagy még szabadabb kereskedelmet. Egy példa itt már az előbb felmerült. Az európai protekcionizmus az élelmiszer termelésben közvetlenül árt a fejlődő világnak. Először is az EU piacai zárva vannak, nagy részt vagy kisebb részt, a külső agrártermékek előtt. És, ami még ennél is rosszabb, az Európai Unió a a túltermelés eh, pártján akkor, amikor azt bátorítja, és aztán elárasztja a piacokat. Ennek eh, a hatása az, hogy az EU-n kívüli világban, és különösen azokban az országokban, ahol erős az elsődleges szektor, nos, ezek a gazda, az ő gazdasági érdekeik sérülnek. És az így e, érdekeikben megsértett emberek a legszegényebbek közé tartoznak a világon, és ez nem tisztességes kereskedelem. Emellett vannak még más hátrányok is. Az EU protekcionizmusa az EU-n belül is árt a fogyasztóknak, mert a, erősen túlzó és infláció által sújtott árakat kell kifizetniük a világárak helyett. Ez a brit fogyasztó számára 8%-os túlfizetést, illetve túlzott kifizetési kényszert jelent, ami azt jelenti, hogy a vásárlóerő ennyivel javulna, hogyha Nagy-Britannia kilépne. Én úgy gondolom, hogy ez a többi tagállamra is igaz. Tehát ez nem csak az én hazámra igaz, az EU vámuniójának feloszlatása jó lenne az egész világnak, és lehet, hogy így kéne nekiállnunk ennek a dohai tárgyalófordulónak is. Osz black cartes. Köszönöm. Kettő, sőt, három kékkártyás kérdést is kapna Dartmouth úr, de én csak az elsőt fogadom el, ha ön elfogadja. Elfogadja? Fjellner úr következik. 30 másodpercben teheti fel a kérdés, tehát egy e, kék kártyát engedélyezünk. Szeretném kérdezni Dartmouth úrtól, hogy ön tényleg annyira naíve, hogy úgy gondolja, hogy az összes támogatás eltűnne az EU tagállamokban akkor, hogyha az Európai Uniót felszámolnánk. Nem lenne-e e, igazabb az, vagy valószínűbb az, hogy e, a sok kis támogatás összességében magasabb vám akadályokat eredményezne, ahogy az igaz egyébként Norvégiára Dániára és Svájcra, két olyan országra, ami nem tagja az Európai Uniónak, és amely nagyobb támogatást ad a saját agráriumának, és nagyobb vámokat vet ki a külső termékekre. Öné a szó 30 másodpercre. Nos, először is természetesen van egy sor olyan ország, Svájcon és Norvégián is kívül, amely nem tagja az Európai Uniónak. De ha vannak támogatások, és különösen agrártámogatások, azok nemzeti szinten sokkal jobban meghatározhatók, és ha ott határozzák meg, akkor sokkal legvalószínűbb az, hogy a fogyasztók érdekeit vennék figyelembe, amikor ezeket meghatározzák. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig másfél percre kap szót Fontulis úr, független képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a vto ról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan működjünk együtt más ilyen szervezetekkel. Ez a szegénységtől megvédheti a világot, de szerintünk ezek a szervezetek a probléma részét képezik. Az egyik ok ok ez a háttérben, nem pedig a megoldás része. Egyértelmű, hogy a világkereskedelmi megállapodásokra kell gondolnunk, ez kevés beruházást igényel az országok részéről. Azt hiszem, hogy az állampolgároknak nincs sok ellenőrző szerepük, hiszen a nagy multinacionális cégek tartják a kezükben a gyeplőt. Azt halljuk, hogy a piacot kell előre mozdítani, de szerintem ez a munkavállalókat nagy mértékben érinti. A KKV-k összeomlanak, és azt látjuk, hogy a nagy vállalatok, amelyeket támogat a WTO, azok pedig virágoznak. Azonban nem elegendő az, hogy a WTO ellenőrző szerepet vállaljon fel a cégek esetében, meg kell vizsgálnunk az adópolitikát, az oktatást, illetve az intézményes reformok kérdését. Azt gondoljuk, hogy nem szabad visszalépni, föl kell valóban lépni a nemzeti gazdaságok megrongálása ellen. Köszönöm. Stier úr következik. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék gratulálni a kollégáknak. Jó állásfoglalási javaslat született. A kereskedelm, kereskedelmi liberalizáció a gazdasági növekedés egyik eszköze, és a nemzetközi kereskedelmen pedig nagyon fontos külső forrás a legkevésbé fejlett országok finanszírozására. Az ezzel kapcsolatos támogatás benne van a 2020-as stratégiában a kereskedelem rendkívül fontos eszköz az új fenntartható fejlesztési célok megvalósítására. Ezért szimbolikusnak tartom azt, hogy a tizedik miniszterei konferencia első ízben Afrikában kerül megrendelésre. Nagyon fontos az Európai Unió számára Afrika fejlődése. Az EU mindig is hangsúlyozta a multilateralizmus fontosságát, illetve nagy hangsúlyt fektetett a regionális és plurilaterális megállapodásokra. Fontos, hogy némi pozitív eredmény is szülessen ezen a konferencián, ehhez azonban föl kell ismerni a különbségeket, a különbségeket a legkevésbé fejlett országok és a leggyorsabban növekvő országok között. Ez utóbbi csoportnak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a kereskedelem eh, liberalizálásáért, illetve a 2030-as agenda megvalósításáért. Oda kell figyelni a kereskedelmi támogatási egyezményre is. Ez a kereskedelmet szeretné előre mozdítani, és a kereskedelmi kapacitást növelni az országok esetében. Mintegy 67 milliárd euróval lehetne a GDP-t növelni, és a fejlődő országok számára hozná ez a legkedvezőbb eredményeket. Ezért támogatom a megállapodás ratifikációját, és azt szeretném, hogy életbe lépjen még a tizedik miniszteri konferencia előtt. Elnök, köszönöm szépen. Kettő két kártyát is kapott, az elsőt Rubik úrtól. Ismét szeretném elmondani, hogy csak egy kék kártyát fogadok el felszólalóként. Grappini asszony másodiknak jelentkezett, úgyhogy neki várnia kell. Elfogadja a Rubik úr által feltartott kék kártyát? Megadom a szót 30 másodpercet. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Stír kollégától megkérdezni, hogy a kereskedelmi enyhítések a fejlődő országokban ugye nyilvánvalóan jóléti növekedést hoznak, de az Aid for Trade program az azért is fontos, hogy olyanokra országokra tudjunk összpontosítani, ahonnan a menekültek jönnek. Gondolja-e a felszolgáló, hogy a kenyai tárgyalások most lehetségesek-e, és megadunk-e minden támogatást ahhoz, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak? 30 másodpercben válaszolhat. Poštovani kolega, naravno, slažem se s vama. Igen, kedves kollega, egyetértek természetesen azzal, amit mond. Én is úgy gondolom, hogy ez indirekt formában talán igaz, de ezt is hangsúlyozzuk azért az állásfoglalásban. És ezért is mondtam azt én is, hogy arra is figyelni kell, ami a kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos, hogy így segítsük a, a fejlődő országokat a kereskedelmi képességeik javításában, a, a szegénység elleni harcban, és az, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy az országok saját hazájukban maradjanak, és a migráció perspektívája megszűnjön. Köszönöm szépen. Egy percben a következő hozzászóló Rodigez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani az, a, az állásfoglalás kidolgozóinak. Én is úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak továbbra is aktívan támogatni kell a multilateralizmust. Mindenképpen vezető szerepet, híd szerepet kell betülteni a partnerek között minden tárgyaláson. Nem arról van szó, hogy panaszkodjunk, arról van szó, hogy mindenki ebben a szervezetben a kereskedelmi megállapodás ratifikálását és végrehajtását követelje. Eljött a pillanat, amikor igenis nem szabad túl hosszú túl hosszan tovább nyújtani a, rohai, a dohai kört, sőt le kell zárni. Osztom a biztos asszony véleményét. Fontos, hogy a partnerek, azok a partnerek, amelyek a kereskedelmi torzulásukat akarják engedni, azokat ne hagyjuk érvényesülni. A fejlődő országoknál pedig a kvótákat módosítani kell. Nagyon fontos, hogy több rugalmasság legyen, különösen ezekkel az országokkal kapcsolatban. És még egy dolog, a WTO-ban ezen kívül arra is szükség van, hogy megfelelő reformokkal új irányítás induljon el. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. És kérem, min, kérek mindenkit, hogy ne lépje túl az idejét. Henkel úr kap egy percre szólt. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha a WTO kör olyan fejlett lenne már, hogy, ne le, hogy kétoldalú megállapodásokra ne lenne szükség. Persze vitatkozhatunk a TTIP, CETA és minden egyébről, és ezt nem kellene akkor. De még egy dolgot kiemelnék miért is van globalizáció, és miért olyan fontos a szabad kereskedelem. Ne felejtsük el, hogy a globalizáció nem csak az áruk, termékek, szolgáltatások és beruházások mozgását, hanem értékek és gondolatokat is támogat. Pontosan ez a lehetőség arra, hogy ma is az emberi jogokat globális kihívásként és eszségként kezelhessük. Mellesleg azt is látjuk, hogy ma több demokrácia van, mint bármikor korábban. Ez is a globalizáció következménye. Tehát a WTO a kereskedelem érdekében ki kell álljunk. A kereskedelem ugyanis többet jelent, mint jólét. Hölgyeim és Raim, itt jön, itt jön a Cetero Cenzió. Úgy gondolom, hogy csak az európai egység csak vitához vezet, éppen ezért meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, Henkel úr ketten kék kártyát szeretnének önnek nyújtani. Dartmouth az első és Szanyi úr a másodiké. Mivel Dartmouth úr már egyszer kért, illetve kapott kékkártyás lehetőséget, és fel is szólalt, úgyhogy ezért úgy gondolom sokkal igazságosabb, hogyha Szanyi úrnak adom meg a kérdésfeltevés lehetőségét. Henkel úr elfogadja a kérdést Szanyi úrtól? Akkor Szanyi úr, megadom a lehetőséget. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök úr. Képviselő úrtól azt kérdezném, hogyha teoretikusan vesszük, eh, ez a sok-sok eh, kétoldalú vagy regionális megállapodás létrejönne, akkor abból vajon ön szerint lehetne globális megállapodást képezni? szerintem nem de kíváncsi vagyok a véleményére. köszönöm szépen. Έχετε 30 δευτερόλεπτα να απαντήσετε, κύριε Χέγκελ. 30 másodperce kap lehetőséget, Henkel úr. Nos, mondanám azt, hogyha ideális világszintű megállapodásunk lenne, akkor a kétoldalú megállapodásokat megtakaríthatnánk. De azt meg kell mondani, hogy az összes kétoldalú megállapodás száma összességében többet tett a világkereskedelemért, mint a WTO. Egyértelmű azonban mégis a cél, hogy a WTO-nak világszinten sikeresnek kell lennie, és akkor eh, nem lesz szükség ezekre, a, illetve a többi megállapodásra. Köszönöm szépen. Másfél percre. Eh, Csaraznova kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Olyan világra van szükség, ahol minden ajtó nyitva áll a vállalkozásaink előtt, és globális szabadkereskedelem lenne a kulcs. Amennyiben mi azt szeretnénk, hogy Európa erős legyen, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elhárítjuk az akadályokat, mind a WTO keretén belül, mind pedig azon kívül most kell meghúznunk a nagy vörös vonalat az elmúlt 40 év vitái alá, és tovább lépni. Azt gondolom, hogy a VTO-n belül erre képesek lehetünk, de csak akkor, hogy egy új stratégiát és új jövőképet adunk ennek az intézménynek. Mire van szükség ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat? Először is ezt eh, a fordulót oly módon kell befejezni, hogy a multilaterális menetrend folytatható legyen. Én azt remélem, hogy az Európai Unió ebben vezető szerepet fog játszani. Ugyanakkor jobban oda kell figyelni arra, hogy mindenki haszon, mindenkinek haszna lehessen ezekből a megállapodásokból. Még akkor is, hogyha ez a haszon esetleg eh, országonként vagy országcsoportonként kisebb, mint ahogy eredetileg reméltük. Emellett a multilaterális kereskedelmi eh, menetrend mellett el kell kezel, eh, köteleződnünk, és el kell terveznünk azt, hogy oly módon folytassuk ezt a munkát, ami nem pusztán megismétlése a korábbi próbálkozásoknak Nairobiban erre tettünk kísérletet, e, összességében a VTO számára úgy általánosságban is egy e, pozitívabb menetrendet kell meghatároznunk. Kék kártyát kapott, Grappini asszonytól elfogadja. E, δέχεστε τα συγχαρητήρια του συναδέλφου σας, αλλά ακούστε με και εμένα, δέχεστε την μπλε κάρτα. Igen, elfogadja a kék kártyát? Grappini asszony, 30 másodperce van. Egyet értek. értek azzal, amit a kollégától hallottunk, illetve jelentéstevőtől. A kérdésem azonban a következő. Gondolja-e, hogy a WTO-nak más kereskedelmi rendet kellene követnie? Amikor erős országok csatlakoznak, akkor ez ne vezessen egyenlőtlen versenyhez. Gondoljunk csak Kínára. Milyen ellenőrzési mechanizmusok vannak? Nem kellene munkadokumentumokat átgondolni? Nagyon fontosan az, az fogyasztókra összpontosítani. Kérek mindenkit, hogy a felszólalási időt tartsa be, 30 másodperc van a válaszra. Köszönöm szépen. Valóban én is azt gondolom, hogy mérföldkőhöz értünk a WTO tárgyalásokban, és nem csak az Európai Unió szerepvállalására van szükség, hanem minden WTO tag jelenlétére. Nagyon fontosnak tartom, hogy a globális kereskedelmi rend vagy ágenda előre mozduljon. Ez nem működik kétoldalú megállapodások segítségével. Szerintem globális kereskedelmi szabályokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Egy percre Sánchez Cárdenté kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A dohai forduló óriási kihívások előtt áll. A multilaterális út egyáltalán nem egyszerű, hiszen néha ellentmondásosak az értékek és a nagy vállalati érdekek természetesen mindig nagyobb hangsúlyt kapnak. Azonban a kevésbé hangsúlyos csoportok számára, különösen a déliek számára ez egyáltalán nem könnyű. A TTIP, a TISA, a SETA mind, mind további hegemóniát jelentenek, a gazdagok hegemóniáját, a vállalatok hatalmát a szuverén hatalmon felül. Meg kell próbálni valahogy egy demokratikus keretet találni, hogy minden hang hallható legyen a nemzetközi kereskedelem kereskedelemben. Nagyon fontos, hogy az igazságtalanság ellen föllépjünk, és az éghajlatváltozás ellen valóban felvegyük a harcot. Ne csak arról legyen szó, hogy a környezetet károsítjuk, és a saját jogainkat lábbal tiparjuk. Köszönöm. Begin asszony kapja meg a szót egy perc. Köszönöm szépen. A Nairobi konferencián a multilateralizmus jövője forog kockán. Az Európai Unió, az Egyesült Államok lassan különválnak. És pontosan ez a probléma, hogyha ez nem lehet érteni ez alapján, hogy a multilaterális rendszer miért nem működik. Meg kell reformálni, a legszegényebb országokra kell koncentrálni, de természetesen segíteni azt, hogy egyfajta megosztottság megszűnjön. Amúgy sem lát érthető, hogy miért van olyan felosztás, mint fejlődő ország és fejlett ország, például Kína vagy India, amely ugyan embert küld a, az űrbe, de még mindig fejlődő ország státuszban van. Igenis arra van szükség, hogy a WTO-t felhasználva a szabályokból tudjunk megállapodni. Arra van szükség, hogy kiálljunk Nairobi sikeréért. Más választásunk nincsen. A TTIP és a többi, eh, ha elvész, minden elvész. Köszönöm szépen. És eh, ezzel két percre megadom a szót eh, Fiszel Szellának. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, szeretnék én is elsősorban köszönetet mondani Zálva és Lange kollégáknak, hiszen nagyon fontos állásfoglalás tervezetet írtak. A legfontosabb elemeket az Európai Parlament a tizedik miniszteri konferenciával kapcsolatban nagyon jól átfogta. Kiváló alap ez ahhoz, hogy integráltabb kereskedelmi rendszer alakuljon ki. A fejlődő országok azok gazdasága átmenetben van, és ezért a kereskedelem hozzájárul fejlődésükhöz. A VTO-n keresztül láthatóan megfelelő keretet lehetne kialakítani a kétoldalú, többoldalú és regionális megállapodások egymás mellettiségéhez. A nemzetközi kereskedelemnek, kereskedelem átalakult, és a következő években is ugyanígy lesz, sokkal nyitottabb rendszerek lesznek lesznek olyan országok, amelyek átmeneti szakaszban lesznek, stb. De optimális lehetőségekre van szükség, és ez csak strukturális, a VTO strukturális reformjával lehetséges. Nyitottabb és igazságosabb kereskedelmi rendszert kell kialakítani, amivel a KKV-k is fejlődhetnek. Fontos, hogy leépítsük az akadályokat, éppen az innovatív területeken, mint a napenergia, stb. Ez döntő lehetőség és impulzus lenne a növekvő gazdaságok számára. Köszönöm. Másfél percre a szót Mártin úrnak adom meg. Köszönöm, ahogy a biztos asszony is mondta, és mások is mondták, nem szabad eh, az, hogy szem elől tévesztjük annak a, tévesztjük annak a fontosságát, hogy most először ülnek le a miniszterek Afrikában. Ehm, tovább kell folytatnunk tehát a dohai fejlesztési eh, fordulót, és ezen a miniszteri találkozón annak főpontjait átvenni. Differenciális megközelítésre és bánásmódra van szükség. Meg kell céloznunk a legkevésbé fejlett országokat annak érdekében, hogy a kereskedelmi nyitásból elsősorban ők húzhassanak hasznot. Ahogy már itt sokan mondták, a kereskedelem facilitációs megállapodás üdvözölnünk kell, és nem gondolom azt, ezt végre kell hajtani, nem gondolom azt, hogy ez könnyű. Minden esetre a megfelelő lépéseket még Nairobi-ban meg kell tennünk. Amit Rübi úr mondott, azzal is egyetértek. A tagállamokat is rá kell bírni megfelelő lépések megtételére. A tagállamok már kötelezettséget vállaltak, és aztán ezeket a kötelezettségeket nem tartották be. Ami pedig a WTO miniszteri találkozót illeti, én köszönöm, hogy a TRIPS tanácsban felvetették a bizonyos gyógyszertermékek mentességét, és ezzel eh, hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a gyógyszerek elérhetőek legyenek a legszegényebb országokban is. Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás pont a legjobb időben jön, hiszen megmutatja, hogy az Európai Unió kötelezettsége elkötelezte magát a, a dohai fejlesztési menetrend iránt, a szabad kereskedés, tisztességes kereskedelem iránt. A WTO reformja azonban remélhetőleg hozzásegít ahhoz is, hogy jobb és nyitottabb legyen a kereskedelmi rendszer, amely nem diszkriminatív, közös és alkalmazott szabályokra épül. Szükség van a változásokra. Hiszek abban, hogy a WTO rendszerét meg kell változtatni, hogy hatékonyabb legyen, és megfeleljen a valóságnak, a valós problémáknak. Jobban megfeleljen annak, hogy szerepét betöltse, és a KKV-kat, mikrovállalatokat segítse az innovatív kezdővállalatokat segítse. Remélem azt is, hogy az állásfoglalás az alacsonyabb jövedelmű fejlődő és a legkevésbé fejlett országok érdekeit is felkarolja, hiszen támogatja azt, hogy megfelelően definiáljuk ezeket az országokat, a feltörekvő gazdaságokat. Ezzel tudjuk segíteni azt, hogy megoldjuk az olyan problémákat, mint például a Kína és a WTO rendszer. Végül pedig úgy gondolom, hogy az állásfoglalás rendelkezéseinek a célja, hogy fenntartható gazdasági növekedést és fejlődést biztosítsanak azzal, hogy a liberalizációt támogatják a vállalatpolitika terén is. Figyelembe véve az elhangzottakat teljes mértékben támogatom az állásfoglalást, és hiszek abban, hogy meg fog felelni, előnyös lesz a VTO tagok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a szót egy percre Danti úrnak adom meg. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Unió a következő miniszteri konferencián, a WTO miniszteri konferenciáján ki kell, hogy mutassa a multilaterális program iránti elkötelezettségét meg kell mutassa, hogy a VTO képes arra, hogy áthidalja a nehézségeket és a kihívásoknak megfelel. Európának maximális erőbedobással kétoldalú szerződéseket kell végrehajtania, de azt se felejtsük el, hogy a fő cél, az európai kereskedelmi politika fő célja az, hogy egy több oldalú megállapodási rendszer felé menjünk. Ez az alapja az az egyenlőbb globalizációnak. Az Európai Uniónak támogatni kell Nairobit. A megállapodás, a VTO megállapodás egy másik fajta kezdeményezést mutat a legszegényebb országok felé. Ezeket az országokat abba a helyzetbe kell hozni, hogy megtalálják saját útjukat. Nairobi stratégiája alapján a többoldalú stratégiát kell erősíteni. Köszönöm szépen, a szót pedig két percre Fjellner úrnak adom meg. Frihandel, det är vårt viktigaste verktyg för att skapa... Köszönöm, a szabadkereskedelem az fontos a szegénység felszámolása miatt, és immár 30 éve próbálkozunk azzal, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, erről szól Doha is. Szeretnénk, hogyha Nairobi sikerre vezetne Mindennek kell tennünk, hogy a sikert garantáljuk. Először is a, a világgazdaság biztonságát kell elérnünk, ez fontosabb, mint valaha, hosszú távon pláne. Olyan eszközökre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a szabályok között is eligazodjunk, mert ez jelenleg nehéz. E, tehát rendet kell teremteni. Harmadik dolog pedig a VTA, VTO e, vegye tudomást arról, hogy a hitele forog kockán a partnerek előtt is fontos, hogy ezeket a dolgokat sikerre vigyük, és biztos asszony, bár sok fontos kérdés van, a hosszú távú célok a legfontosabbak. Mit akarunk elérni? Az ágazati megállapodásokban akarunk-e sikereket elérni? például szabadkereskedelem egyes területeken. A szeretnénk szeretnénk a környezet védelmügyét is előmozdítani. Ferejre asszonytól két kártyát kapott, nem tudom, hogy elfogadja-e. Ferejre képviselőtől elfogadja? Kire Ferreira, a logo. Megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Fjellner úr, hitvallomást tett a szabad piac megoksot. A kereskedelem nagyon fontos a fejlődés szempontjából. Az LKC országok és más fejlődő országok azonban minden erővel ellenálltak a szabadkereskedelmi megállapodási EU-s álláspontnak. Hogyha ez annyira jó ezen országok számára, akkor miért álltak ennek ellen köröm szakadtával? Miért van az, hogy a fejlődő országok, illetve az iparosodott országok protekcionális politikát folytatnak, és most pedig feltételeket szabnak a fejlődő országok számára. Elnök 30 másodperccel rendelkezésére hogy ha ez igaz lenne, akkor egyetértenék önnel valószínűleg, de azt kell, hogy mondjam, hogy az AKC országok nagy többsége a gazdasági partnerségi megállapodások útjára lépett az EU-val, és ez pedig tény, azt pedig látjuk, hogy a szabadkereskedelem segítségével kevesebb a mély szegénységben élő, mint eddig, és itt nem kommunista ötletek vagy gondolatok vannak a háttérben, mint amelyeket ön is képvisel, hanem pusztán a szabadkereskedelem. Egy percre, Moszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm az előadónak is az állásfoglalást, hiszen azt mutatja, igen, reálisan és nagy erővel, hogy eh, tudunk globális szinten is nyomást gyakorolni ahhoz, hogy eh, reagáljunk a kihívásokra konkrét megoldásokkal. A bizonytalanságok a globalizációból adódóan azt mutatják, hogy a és ez az, amit a napokban is meg kellett, hogy érjük, tulajdonképpen az egész világot ér, érintő problémák. Esélyként lehet ezt most felhasználni, a globalizáció pozitív oldalait meg lehet nézni. Úgy gondolom, hogy a multilateris rendszert erősíteni kell ott, ahol azonos és intenzív szabályok vannak, és ahol a szükségszerűségeket figyelembe tudjuk venni gazdasági fejlődésre, de szociális környezeti kérdésekre, humanitárius kérdésekre is figyeljünk olyanokra, amelyek a helyes utat jelentik. Éppen ezért a mi prioritásunk az, ami az állásfoglalásban van. Köszönöm szépen! Két percben Benta úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a tizedik WTO miniszteri konferencia afrikai országban kerül megrendezése első ízben. A Dohai nyilatkozat egyértelműen hangsúlyozza a kereskedelem és a fejlődés kapcsolatát. Ez pedig a fejlődő országok érdekeit képviseli, ők teszik ki a VT országok kétharmadát, tehát az ő érdekeiket szem előtt kell tartani. Hogyha a kereskedelmi akadályokat elhárítjuk, illetve nem akarunk újakat létrehozni, akkor ezzel a fenntartható növekedés útjára lépünk. A sikeres tárgyalási forduló akár 300 milliárd dollárt hozhat a GDP tekintetében éves szinten, ez pedig segít a fejlődő országok számára, hogy a szegénységgel fölvegyék a harcot. Ebben a tárgyalási fordulóban a legfelettebb országoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a tetteikért, meg kell győződniük arról, hogy valóban felelősség teljesen járnak el, és a szegényebb országok igényei alapján lépnek föl. Különösen fontos ez a déli országok számára, különösen a mezőgazdaság területén. El kell hárítani a minőségi korlátokat, illetve vám illetékeket, és ez valóban érinteni fogja a húsvér embereket a napi életben. Silva Pereira. Silva Pereira következik. Sr. President, Sra. komisária. Elnök úr, biztos asszony. Alig egy hónapja, alig egy hónap van a tizedik miniszteri üléshez, és az előkészítő munkálatok sajnos nem kielégítőek. Legalábbis nem sikeresek Nairobi szempontjából. A kétoldalú vagy regionális program, nos, hogy ez ambíciózus multilaterális programot felváltson, na hát, de multilaterális eh, keres, eh, tárgyalásokra kell, hogy szó legyen. Ilyenkor már az előkészítő szav- szakaszban szövetségeket, erős szövetségeket kell kiépíteni ahhoz, hogy igazságosabb, fenntarthatóbb legyen a fejlődés. amely a kereskedelemnek is jó irányt ad. A bizottságnak azt kell megfontolnia, hogy mit lehet még Nairobiig tenni az ilyen szövetségek, az erős szövetségek kialakításáért, hiszen nagyon fontos a konferencia. Köszönöm szépen. Most pedig a bejelentett elő hozzászólók listáját végig vettük, a spontán hozzászólások keretében pedig nyolcan kérnek szót. Frakciónként egy felszólalónak adom meg a szót, Rübis úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy ez a vita égetően szükséges a digitális korszak közepében a világ összenő, mi pedig még mindig arról vitázunk, ami a kőkorszakból való. A világ pedig Aid for Trade terén például a KKV-knak kell, hogy segítsünk, az önállóknak kell, hogy segítsünk, olyan területeken, zónákon, ahol szörnyű szegénység van. A le, ez a legfontosabb cél, és az első vonalban a korrupció ellen kell fellépni, hiszen nagyon sok területen a vám, a közigazgatás akadályozza a tisztességes kereskedelmet. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy arra figyeljünk, hogy az embereknek kielégítő, elegendő ennivalója legyen. Hogyan lehet 10 milliárd embert élelmiszerrel ellátni, akik 2050-ben majd élni fognak. Aid for Trade és mezőgazdaság és tisztességes kereskedelem a legégetőbb csomag, amire szükségünk van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy percben most pedig Caputo úr kap szót. Köszönöm, elnök úr a dohai forduló és a hosszú előkészület azt mutatja, hogy mennyire nehezen állapodnak meg a WTO tagok abban, hogy a kereskedelmi politika legitim céljait megvalósítsák, és közben segítsék a fejlődő országokat, mert ugye ezek a globális kereskedelem célkitűzései két dolog szükséges lehet ahhoz, hogy elérjük ezt a célt. Az EU jelenléte ehhez szükséges, Először is a rendszeren belüli egyensúlytalanságokat kell megszüntetni, vannak többoldalú szabályok a kereskedelemben, és ezekre szükség is van, noha a bilaterális szint is hasznos lehet. Emellett folynak tárgyalások, a marakesi megállapodás például arról beszél, hogy olyan kérdéseket is felvet, amelyek állategészségügyiek, vidékfejlesztésiek, környezetvédelmiek, tehát nem kifejezetten kereskedelmiek. Ez a fenntarthatósághoz szükséges, emellett nagyobb átláthatóságra is szükség van. Köszönöm, Máriás úr, kap szót. Egy perc. Köszönöm, elnök úr a növekedési célkitűzései Dohának arra szolgálnak, hogy ugye gazdasági növekedést érjünk el, de emellett szükség van tisztességes kereskedelemre, illetve az egyensúlytalanságokat is ki kell iktatnunk a világkereskedelmi rendszerből. Emellett cél a teljes liberalizációja a kereskedelemnek, ez sajnos munkanélküliséghez vezethet, illetve a mezőgazdasági termelőket negatívan érinti. A WTO egy nagyon komoly demokratikus deficittel rendelkezik, és hozzájárult a fiskális válsághoz tisztességesebb és kiegyensúlyozottabb kereskedelmi szabályokra van szükség, amelyek a szociális igazságosságot is figyelembe veszik. Minden tagállam a gazdasági megközelítésben szuverenitást kell, hogy élvezzen. Ez azt jelenteni, hogy a javak, illetve a kereskedelem jótéteményei egyenlőben oszlanának meg. Jakob úr. Gospođo povjerenice, svjetska trgovina mora instrument i Köszönöm szépen, biztos asszony, elnök úr. A világkereskedelem a növekedés és fejlődés eszköze. Olyan eszköz kell, hogy legyen, amely alaphetik a szegényeket. Nem lenne jobb, hogyha a kereskedelem támogat, a kereskedelmet erősítenénk, és nem humanitárius segélyeket nyújtanánk. Nem lenne jobb a gazdaságokat a fejlődő országokban támogatni, sikerre vinni a gazdákat, hogy, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy hogyan halászanak, ahelyett, hogy halat adnánk az asztalukra. Mert hogyha nincsen elegendő forrásunk a végtelenségig, akkor azt kell megtanítani nekik, hogy hogyan lássák el önmagukat. A globális kereskedelem növekedését így tudjuk segíteni. Így tudjuk saját magunkat is segíteni. Egyébként pedig nem leszünk képesek arra, hogy 10 milliárd embert élelemmel lássunk el. Köszönöm. Szedics asszonynak adom meg a szót. Biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, önök is tudják nagyon pontosan, hogy Bali és a VTO sikere mindig csak a legszegényebbek, a leggyengébbek kárára sikerülhetett. A szegény parasztok, gazdák kárára. A valóság ugyanis az, hogy minél nemzetközébb a kereskedelem, minél inkább liberalizáljuk a kereskedelmet, annál szegényebbek lesznek az emberek, annál nagyobb szegénység koncentrálódik. Cancún azt jelentette, hogy látni kell azt is, hogy a valóság a szegény parasztok számára mit jelent a világon. Úgy gondolom, hogy most a mostani reformjavaslatok mellett azt is látni kell, hogy nagyon sok gazda élet lehetőségének a szétrombolásával kárt okozunk. Köszönöm szépen. A lezártuk a spontán hozzászólások folyamatát, és a bizottság nevében a biztos asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a vitát, és nagyon köszönöm Lange úrnak és Távasz úrnak az elvégzett munkát, tehát köszönet a jelentéstevőknek. Úgy tűnik, hogy nagymértékben támogatást élvez az állásfoglalásuk, ehhez gratulálok. Ahogyan önök és a bizottság és jó magam is nagyon is elkötelezettek vagyunk a multilaterális rendszer mellett, mindent megteszünk annak érdekében, hogy friss vérrel buzdítsuk fel a VTO-t, és valóban olyan nemzetközi szabályokra van szükség, ahol a, amely, amelyek segítik a WTO 161 tagjának a munkáját. Ehhez azonban energiát kell felszabadítanunk, először is Nairobiban kell eredményeket produkálnunk. Ezt dohai fejlődési fordulónak nevezik, ezt ne felejtsük el, fejlődésről beszélünk, ezért valóban Fejrejra úr a bizottság együttműködött más országokkal, AKC országokkal, illetve más hasonlóan gondolkodó országokkal. Megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan tudunk közös napi rendet kialakítani. Meg kell győződnünk arról, hogy a legszegényebb országok lesznek a kedvezményezettjei ennek a megállapodásnak. Ezért az exportversenyt vizsgáljuk, illetve mezőgazdasági export támogatásra tettünk javaslatot, hiszen ez nagy mértékben érinti a szegény világot. Aztán ott van a kvóták kérdése, a szolgáltatások kérdése, illetve az átláthatóság többek között. Egyáltalán nem könnyű a feladatunk, nagyon sok különböző hang érvényesül. Ahogyan mondtam, Genfben is keményen küzdöttünk, és most a jóképes kollégáknak, akik már ugyan elhagyták a termet, szeretném mondani, hogy amikor 28 ország egy hangon lép föl, és ez történik a WTO-ban, akkor természetesen ez nagy hangsúlyt jelent, de ott 161 ország van együtt egy ülésteremben különbözőképpen nézzük, értékeljük azt, hogy hogyan lehet megreformálni a kapot, de az biztos, hogy az EU a legszegényebb országokból származó élelmiszer, illetve oda szállítandó élelmiszer egyik legnagyobb exportőre, és ezért szeretnénk Brazíliával és együtt előrelép, más országokkal együtt előrelépni ezen a területen. Még van egy pár hét, nagyon fontos, hogy addig ezt előkészítsük, reméljük, hogy eredmény születik, majd mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy itt valóban megállapodás történik, és igen, Fjellner úr, nagyon remélem, hogy a kereskedelem előremozdítását meg tudjuk lépni, az Aid for Trade érvényesül, a tízában is előrelépünk, de ugye itt több párhuzamos vonal érvényesül, nem csak Nairobiban dolgozunk. Együttműködünk az Európai Parlament delegációjával, tudjuk, hogy Nairobiba is ellátogatnak, és remélem, hogy amikor karácsony után beszélünk majd erről, akkor elégedettségüknek adnak majd hangot. Ha pedig ez kudarcot val, az nem az Európai Unió hibája lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megkaptam az állásfoglalás tervezetet, és ezzel le is zárjuk ezt a vitát, és csütörtökön szavazunk majd november 25-én erről a témáról.